Okay, colleagues, shall we start? Kezdjük el, kollégák. Elnézést szeretnék kérni a késői kezdésért. Egy másik ülésre kellett átszaladnunk. Két módosítást szeretnék javasolni a napirendben. Először is a 7-es, 8-as a vízumkód vitája elpolásra kerül, 9 és a 11, 10, 11, 15 perccel előbbre kerül ezáltal, mint az eredeti napirendben volt. Tehát azok, akiknek ez a téma a sajátja, azok, azokat tájékoztatni kell erről, nem tudom, van ellenvetése módosítással kapcsolatban nincs, akkor elfogadjuk így. Ma tolmácsolás minden nyelven lesz, kivéve géli írnyelven. A koordinátorok ajánlásainak elfogadása a következő téma. Április 26. ülés visszajelzéseit megtalálják a ülésjegyző könyvében. Pozon Ferreira lett a Frontex státusz megállapodás témájában az előadó Albániával kapcsolatban. Egy konszent eljárás az EP részéről, tehát hozzájárulási eljárás tárgya az Albániával kötendő megállapodás. Ezeket az ajánlásokat elfogadjuk? Nem látok ellenvetést, jó delegált, implementált jogi aktusok, a bizottság egy új delegált jogi aktust fogadott el, mely kiegészíti azt az irányelvet, melynek száma 849, amely kritériumokat határoz meg az, az elektronikus fizetési szolgáltások kapcsolattartóval kapcsolatban. Az alapvető jogszabályok az az irányelv, amely pénzmosás és terrorist finanszírozás elleni fellépést irányozza elő minden libe tagnak a newsletter révén juttatjuk el a tájékoztatást, két hónapig lehet ellenvetéssel élni a javaslattal szemben. A belső libe határidő állásfoglalási indítvány formájában beterezhető tiltakozásra május 28-a 12 óra. Tehát ha valaki elemetéset szeretne élni, akkor a titkásodnak és az elnöknek küldje el a módosítóját eddig a erdőig. Aztán három implement végrehajtandó döntést kaptunk. Az egyik adatokhoz való hozzáférés a kilépési belési rendszerben, és ennek melléklete a második intézkedéseket irányoz elő az adattörlést illetően az entry-exit rendszerben, és annak mellett a harmadik intézkedések irányoz elő a rendszerbe való adatbevitelre, és annak a melléklete. Mind a háromnak a keretjogszabálya a 22.6-os irányelve, amely az entry-exit rendszert hozta létre. Ez is a newsletterben kerül kiadásra, ha valakinek ellenvetése van, május 21 -e előtt éljen az edelemvetésével a titkársághoz fordulva. 2.3 napirendi pont a tényleges napirend éves 2017-es éves jelentés bemutatása Balestero asszony részéről, aki a Frontex konzultáns fórum elnöke az alapjogok témájában, illetve az UNHCR kapcsolattartója, és Stefan Kessler, aki alapjogok konzultatív fórumának vezetője, és a jezsuita menekült ügyi szolgálat vezetője Németországban. Mindkettőjüket üdvözöljük. Megadom önöknek a szót, bemutatják a jelentést, és aztán megnyitatjuk ezeket. Balester asszony parancsoljon. Good afternoon, thank you very much. Uh, Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a meghívást, nem először vagyunk itt, és nagyon nagy, nagyon hálásak vagyunk ezért a meghívásért, várjuk a mai vitát a 2017-es tevékenységünkkel kapcsolatban. Ami a fórumot illeti, ez egy tanácsadó testületként kezdte, a Frontex tanácsadó testülete volt, és ahogy a jelentéseinkben folyamatosan hangsúlyozzuk, nincs sem mandátumunk arra, se kapacitásunk arra, hogy az alapjogokat monitorozzuk a Frontex tevékenysége során, vagy ennek a betartását biztosítsuk mindazonáltal, továbbra is folytatjuk a munkánkat, amelynek a lényege a kockázatok azonosítása, és minden lehetőség kihasználása az, arra, hogy a Frontex betartsa az alapjogokat. exponenciálisan megemelkedett, és meg, a feladataink száma, és megváltozott a mandátumunk is, és közben folyik az európai integrált határkezelési stratégiának a végrehajtása, úgyhogy ebben az értelemben támogatjuk a Frontex tevékenységét. Mindemellett, és a mi mandátumunk korlátozása miatt is hangsúlyoznunk kell az alapjogi eh, tisztviselőnek és csapatának a feladatát, és eh, azt is, hogy nagyon fontos, hogy önök is eh, figyelemmel kísérjék az ügynökség munkáját. Ez nagyon fontos, és nagyon nagyra értékeljük ezt. A jelentés más, egy példányát mindenki megkapta, és várjuk a vitát amelyre néhány perc múlva kerül sor. A vita előkészítéseként néhány pontot szeretnék kiemelni a jelentésből. Először is, ami a visszafordításokat illeti, ez összefüggésben van a Frontex tevékenységének kiterjesztésével, ha jól tudom, 7%-kal növekedett a visszafordítások száma. Különböző visszafordítási gyakorlatok és minták vannak. Az ügynökség operatív munkájára koncentrálunk, hogy megértsük, hogy hogyan működik ez az ügynökség, és ez alapján dolgozzuk ki az ajánlásainkat, hogy azok relevánsak legyenek. A megfigyelések alapján már szerveztünk bizonyos eszmecserét a frontex és a Management Boarddal, további garanciák elfogadásáról, az eljárások biztosításáról, és a visszafordítási tevékenységre vonatkozóan, amelybe beletartozik a visszafogadás. Folytatjuk a munkánkat ezen a területen 2018-ban a frontex -el. A másik aspektus, amit amit szeretnék kifejteni, ez az adatvédelem. Az adatvédelemre vonatkozó ajánlások, a gyermekek védelme, a gyermek biztonságának garantálása az ügynökség munkájának végrehajtása során. Az alapjogi tisztviselővel is együttműködünk, és nyilván, és tudom, hogy ő is itt volt, és egyeztettek vele. Átfogó stratégiák és mm, politikák vannak ezzel kapcsolatban, és ezek biztosítják azt, hogy a gyermekek helyzetét és biztonságának garantálását horizontális témának tekintsük, ne elszigetelt témának. És azt javasoltuk, és az, az ajánlásaink ebből indulnak ki. A harmadik aspektus, ami nagyon fontos, és amiben nagyon támogató volt ez a e, bizottság, ez a panasztételi mechanizmus e, javítása, és továbbra is támogatjuk azt, hogy a Frontex új szabályokat fogadjon el, és jobb információ terjesztési stratégiát valósítsunk meg, és remélhetőleg ezzel releváns és megközelíthető gyakorlat lesz. Eddig csak 19 panasz került benyújtásra, csak ötöt tekintettek elfogadhatónak. Ez önmagában nem tükrözi vissza az, hogy mi, hogyan folyik a munka a Frontex területén. Aztán ezt, erről még beszélni fogunk, illetve a 16. konzultatív ülésen az információ terjesztési stratégiát is felvetjük még egyszer. A negyedik terület, mielőtt Stefánnak átadom a szót, ez a nemek közötti egyenlőség témája. 2015 óta dolgozunk ezen a fórumon. A gender témák mainstreamingje nagyon fontos. A jelentésünkben részletesebben felvetünk bizonyos témákat eh, a eh, gender mainstreaming kapcsolatban, eh, és ezek közül egyeseket a Frontex kifejezetten pozitívan fogadott. Aztán az ügynökség menedzsmentjével egyeztetünk az ajánlások megvalósításáról, és aztán ezek okafogyottá válnak, ugye. A Frontex alapjogi tisztviselőjével való együttműködés is nagyon fontos, és ezzel átadom a szót eh, Stefannak. A csapatunk az általában egy duett, tehát ketten szoktuk előkészíteni ezeket a munkákat. Én vagyok a duettnek a második fele. A kollégám már említette és megerősítette, hogy az alapjogi tisztviselő munkája mennyire fontos, a mi szempontunkból is, de az alapjogok tiszteletben tartása tekintetében a Frontex tevékenysége során ezen a területen is. Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni azt az úgynevezett mantrát, amit folyamatosan elmondunk és elismétlünk ebben a szakbizottságban is. Úgy gondoljuk, hogy számok tekintetében és felkészültség tekintetében is nagyon fontos, hogy a humán erőforrásokat biztosítsák a munkánkhoz. Jelenleg az ügynökség tekintetében nem elegen dolgoznak ezen a területen. Ugyanakkor szélesebb az ügynökségnek most a mandátuma, szélesebb körű feladatokat kell, hogy ellásson, ezért az erőforrások nem elégségesek. Gondoljunk csak arra, hogy az alapjogokra milyen nagy hatása van a Frontex tevékenységének. Említeni szeretném azt is, hogy az alapjogi területen dolgozók emberek és dolgozók nagy része nem kap megfelelő technikai támogatást. Hát maga a tisztviselő és néhány alkalmazott dolgozik elsősorban az alapjogi témákon. Úgy gondoljuk, hogy ezt a helyzetet meg kell változtatni, sokkal több kapacitásra van szükség, sokkal több emberre van szükség, szám szerint is, illetve felkészültség tekintetében is. A második témám a harmadik országokkal való kapcsolattartás területe. Törökország és Líbia kiváló példák arra, hogy hogyan működhet egy emberi jogi témájú egyetműködés. A vita során esetleg majd bele tudunk menni ennek a témának a részletkérdéseibe is, de most erről nem kívánok részletesebben szólni. A konszultációs fórum folyamatosan foglalkozik a mediterrán területek kérdésével, főleg a viselkedési kódex elfogadásával a nem kormányszervezetek esetén a mentési tevékenységek során. Ebben a kontextusban a konszultációs fórum nevében szeretnék felhívni mindenkit, aki a felkutatási és mentési tevékenységben részt vesz, hogy prioritást biztosítsanak a életmentés és a hajókon lévő migránsok egészségvédelmének. A fórum újra megerősítette, hogy a Frontex tevékenysége Magyarországgal kapcsolatban fontos, súlyos emberi jogi jogsértések gyanúja merült föl. Végül szeretném említeni, hogy az alapjogi stratégia a Frontex részéről, tehát ne felejtsük, hogy a Frontex feladata az alapjogi stratégia kialakítása és végrehajtása. Ki kell tehát dolgozzuk, és fel kell, hogy frissítsük ezt a stratégiát. A konzultációs fórum kifejezte, hogy továbbra is készen áll a munka folytatására az év során, és reméljük, hogy a feladatokat teljesíteni tudjuk. Az emberi jogi stratégia tükrözni fogja az ügynökség mandátumát, felkészültségét, kapacitását, az emberi jogi területen gyakorolt hatását. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök. Úgy látom, hogy szinte minden képviselő jelen van, nem vagyunk túl sokan, de mindenki szeretne felszólalni. Úgy gondolom, hogy a téma nagyon nagy érdeklődésre kell, hogy számot tartson, hiszen ezek az alapvető értékei az Európai Uniónak, amiről itt szó van. Úgyhogy eléggé ö, sajnálatos az az üzenet, amit el kellett, hogy mondjanak. Heten kértek szót. Birgit az első. Thank you very much and thanks for... Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a prezentációért, a jelentés bemutatásáért. A megjegyzésekre reagálva, néha az a benyomásunk, az lehet a benyomásunk, hogy az alapjogi iroda az egy fajta alibi minden más tekintetben, ami a Frontexnél történik. És miért is van ez így? Két kérdésre szeretnék koncentrálni. Először is nem az első alkalom, hogy a Frontex nem feltétlenül tudja ellátni megfelelő munkáját az alapjogi iroda tekintetében. És ez egy figyelemfelhívás, hiszen újra halljuk azt, hogy nem elégséges a kapacitás arra, hogy elvégezze a Frontex a munkáját, kötelezettsége az emberi jogi helyzet nyomon követése, ez a mandátum része. Második megjegyzésem, mindkét előadó említette, hogy még mindig vannak korlátozások az információhoz való hozzáférés tekintetében. Különösen a releváns operatív információkhoz és iránymutatók, iránymutatásokhoz való hozzáférése is ez érvényes. Ezek kritikus témák, megoldásokat kell találni. Mit lehet tenni, mi az önök elképzelése, és mi Európai Parlamentként hogyan tudjuk támogatni az önök munkáját, hogyan tudunk megoldást találni ezekre a kritikus témákra. Köszönöm. Köszönöm, Köszter Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani a prezentációkért. A konszultációs fórum éves jelentése azt tartalmazza, hogy a Frontex jelentősen csökkentette a kiküldött megbízottak, és, ez, és a kiküldött eszközök mennyit Magyarországra. A Frontex Magyarországon milyen létszámban lesz jelen, Horvátországgal kapcsolatban is intézkedések születtek, ahol rendszeresen megsértik az emberi jogokat, erről dokumentáció is rendelkezésre áll az elmúlt néhány évre vonatkozóan. A Frontex vezérigazgatója azt javasolta, hogy a Frontex jelens, jelenléte hozzá tud járulni a határon az erőszakos felépés csökkentéséhez. Tudják-e, hogy a Frontex dokumentálta-e bármilyen alapjogi jogsértési esetet Magyarországon vagy Horvátországban a menedékesek tekintetében? Ha ez igaz, akkor van-e olyan jelentés, amely hozzáférhető a nagy nyilvánosság számára erről a témáról? Ahogy a fórum már megerősítette, a Frontex nél felmerül a kockázat, hogy súlyos emberi jogi jogsértések részese. 2017-ben több mint 3200 jogtalan kiutasítást hajtottak végre Horvátországból Szerbiába, és több mint 4100 embert utasítottak ki Magyarországról. Az UNHCR jelentése szerint mindez Továbbá az aktivisták több olyan esetet dokumentáltak, amikor a Frontex emberei részt vettek, vagy legalábbis tanúi voltak a erőszakos cselekményeknek és túlkapásoknak a menedékjogot kérőkkel szemben. Van-e bármilyen bizonyíték ezekre az esetekre vonatkozóan a Frontex belső dokumentációjában? Az ügynökség hogyan válaszol ezekre az állításokra? Köszönöm, Kinicsi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeknek, és főleg szeretném azt megköszönni, és ez most nem csak udvariasság, hogy a lényeges információkat osztják meg velünk, és hogy a jelentésben a kiskorú migránsokkal külön foglalkoznak. Ezt a témát én különösen nyomon követem, hiszen ezek a kiskorúak elsősorban gyermekek, és mindenképpen védelemre van szükségük. Hangsúlyozták az első prezentációban, hogy globális stratégiára van szükség a kiskorú migránsok védelme érdekében. Nemrég emlékeztünk meg a bizottság nyilatkozatában fontos évfordulóról, és a plenárison egy állásfoglalást is elfogadtunk, pontosan azért, hogy ösztönözzük azt, hogy a kiskorú migránsokkal szemben a fellépésünk hatékony legyen, és azonnal hatékony legyen, tehát legyenek olyan szakemberek, akik tudnak kiskorukkal foglalkozni, legyen gondnok kinevezve, stb. Ebből az aspektusból kérdezem, hogy milyen problémák élnek még mindig, tehát melyek azok a területek, ahol, amin dolgoznunk kell azért, hogy az önök munkáját is tudjuk támogatni, azért, hogy teljes védelmet kaphassanak ezek a kiskorúak, amire jogosultak. Köszönöm, Gomez asszony. Köszönöm szépen a vendégeknek. És azt szeretném kérdezni, hogy több részletes információt kaphatunk-e a líbiai helyzettel kapcsolatban. Olyan helyzetről van szó, amikor a tagállamaink egyszerűen nem hajlandók tudomásul venni ezt a problémát. Nem csak a tagállamok, hanem az európai intézmények is úgy tesznek, mintha helyi erőket képeznének ki, fegyveres erőket arra, hogy azok a menekült és migráns téma megoldásában segítsenek. Azonban tudjuk, hogy ez nem más, mint egy milícia erő, amely képtelen megoldani a problémát, illetve visszatartani a migránsokat és a menekülteket. Hogyha további információt kaphatnánk erről, az jó lenne. És mit tehetnénk annak érdekében, hogy a tagállamokat a felelősségükre emlékeztessük, eh, amely tagállamok eh, egyszerűen szemet hújnak e fölött a dolog fölött. Aztán, ami Magyarországot illeti, Keszler úr is említette, a helyzetet, ahol is a Frontex, ahogy ön mondta, azt kockáztatja, hogy emberi jogi jogsértésekbe is belekeveredik, amelyekért a magyar kormány felelős. Erről többet kellene tudnunk. Önök hogyan látják ezt a problémát? Köszönöm szépen. Spinelli asszony. Nagyon nagy köszönet a prezentációkért. A Cipel kolléga is már említette, én is úgy gondolom, hogy van arra megoldás, hogy ne kelljen alibik mögé bújni, és egyértelműen átlátható módon kell, hogy fogalmazunk. Egy részben ezt megtették, több személyzetre van szükségük, és jobb hozzáférés a dokumentációkhoz. De vannak olyan témák, amely témákban az önök nyelvezete, ha egyértelműbb lenne, az nagyon hasznos lenne a számunkra. A visszafordítás Refulman tekintetében Libia felé az önök jelentésében némi aggály szerepel, concerns, de ez nincs specifikálva, bizonyos szervezetek részéről, beleértve az önök fórumához tartozó szervezeteket is. Meg szeretném kérdezni, hogy az önök fórumában ki az, aki ezt az aggályt kinyilvánította, és melyek ezek az aggályok. Mert a jelentésben ez nem szerepel, erőszakról, kizsákmányolásról van szó a dokumentumban, de nagyon jól tudják, hogy van erőszakos cselekmény, nem erőszak, rabszolga, sorban tartás, stb. Az általános szavak most már nem elégségesek. Még egy megjegyzés, még egy olyan téma, ahol egyeteműben kellene foglalmazni. milyen kapcsolat áll fönn a között a megállapodás, megállapítás között, hogy csökkent a beérkezés Európába, és növekedett a tengerben elhunytak száma. Ez a két tény az önök jelentésében külön szerepel. Először is nem szerepel az, hogy növekszik a, a halálesetek száma a nyílt tengeren. Ez lehet, hogy inkább 18-ra vonatkozik, és nem 17-re. 2018-ban növekszik a nyílt tengeren elhunytak száma, és csökken az érkezések száma, úgyhogy ez azért aggályos. Még egy kérdésem lenne az információhoz való hozzáférésre vonatkozva, még a parti kapcsolatban. Két héttel ezelőtt a bizottság képviselője, Matthias Söll itt azt mondta, a monitorozási mechanizmus tekintetében az alapjogói visszaélések, a Sofia misszió során ez volt a téma. Azt mondta, hogy a konszultációs fórum kapott egy jelentést a monitorozási mechanizmusról. Megkapták ezt a jelentést? Hozzáférhető a nagy nyilvánosság számára? A bizottság itt, ebben a szakbizottságban ezt jelentette be két héttel ezelőtt. Köszönöm. Mrs. Keller? Thank you and... Keller asszony, köszönöm, és köszönöm szépen a folyamatos munkát ebben a konzultív fórumban, amely nagyon fontos, hiszen az egész szakbizottság, az egész parlament ezért harcolt, csak úgy, mint ahogy mi is. Azért, hogy létrejön egy ilyen intézmény, az alapjogi tisztviselő intézménye, fontos ez mindennyiunk számára. Ezért aztán nagyon komoly aggály is a számunkra, hogyha ez a tisztviselő nem tudja látni a feladatát, mert nem töltik be a posztot. A személy kinevezés, és csak akkor történt, mikor a szakbizottságunk hát enyhén szóval nyomást gyakorolt a Frontexre, csak azután volt hajlandó ezt kinevezni az alapjogi részviselőt. Úgyhogy lehet, hogy hát nem megismételni be ez, de hasonlóképpen eljárva hangsúlyoznunk kell, hogy mennyire fontos ez a két intézmény, és talán a szakbizottság elnök írhatna egy levelet a Frontexnek egyrészt rámutatva arra, hogy be kell tölteni ezt a posztot mielőbb, másrészt a konzultív fórum meg kell kapja mindazokat a dokumentumokat, amelyre szükség van ahhoz, hogy elvégezze a munkáját, az alapjogi stratégiát, meg a többi anyagot, amely nélkül nem tudja ellátni a munkáját. Valamint a konzultív fórum ajánlásait sem lehet sembe venni. Mert hogyha az ajánlásokat nem hagyják végre, csak félre söprik, akkor hiába dolgozik. Újra, mint a, a gender stratégia. Fontos, hogy legalább folyjon róla vita. Lehet, hogy a Frontex nem minden tanácsot szívlel meg, de legalább meg kell vitassa. És a konzultatív fórumnak tudnia kell azt, hogy a munkájuknak van értelme. És így komolyan veszi azt a, az ügynökség. Azt javaslom tehát, hogy írjunk egy levelet a Frontexnek hangsúlyozva, mennyire fontos a Libeszak bizottság, vagy a parlament számára ez. És hangsúlyozva azt, hogy támogatjuk őket. Aztán szeretném megemlíteni azt is, amit elmondott a Frontex együttműködésével a harmadik országokkal, hogy a megállapodás történjen értékelés harmadik országokkal együtt lehet megvitatni a Frontex jelentést, és ez ilyenkor is fontos, hogy mi általunk írt tartalmak belekerüljenek. Köszönöm, Szargentini asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szakbizottságunk a bolgár-török határon delegációt látogatást tett a őrizett és a Frontex munkáját is megvizsgálva. A civil társadalmi képviselőkkel találkozva a misszió során azt hallottuk, hogy amikor a Frontex része a határőrizeti rutinnak, rutinnek akkor, akkor betartják a, a, a jogszabályok előírásait, és nem sértik meg az emberi jogi előírásokat. Ha viszont a Frontex nem része ezeknek a eljárásoknak nincs jelen, akkor történnek ilyen esetek. Az önáll, a, a Frontex vezetésével folytatott beszélgetések során kellene ezt hangsúlyozni, hiszen a bulgáriai, bulgáriai misszióból visszatérve a Frontex sosem tesz úgymond ilyen villámlátogatásokat a határőrzeti munkában, hanem mindig a meghívás alapján a, bolgár határőrizet hívja meg őket. És persze nem az a célja, hogy felülvizsgálja, felül mm, ellenőrizze a bolgár határőrséget, de azért kifelé mégis mi kell garantáljuk azt, hogy bizonyos normák szerint folyik a határőrzet, és ez nem így van most. A másik dolog Magyarország helyzete. Ön is jelezte, hogy itt talán a Frontexnek nem kéne folytatni a tevékenységét, és való igaz, hogy csak egy korlátozott jelenléte van a Frontexnek a terepen, a magyar határon, de mégis ott vannak jelenleg. Ön ezt bírálta. Hát én, én is kicsit nehezen meghatározni, hogy a Frontex milyen szerepet játszhat egy külső EU határon egy nagyon kom, nagy kerítéssel felszerelt határon, ha nagyon kevesen jönnek be, akkor miért akarjuk, hogy a Frontex ott legyen egyáltalán? Elmagyarázná, hogy mi a, mi a, a, a magyarázat e mögött, vagy a kormány, a magyar kormány cél mi ezzel? Látom, olvasom a, a meta nyelvét, de azért jól nem tudni, hogy milyen magyarázatokkal lehet megtámasztani a Frontex jelenlétét Magyarországon, és a kormány mivel magyarázza ezt. Aztán, amikor felállt, beindult a vajon milyen módon őrzik a határokat egyes tagállamok, és a másik tagállam miképpen értékeli ezt. És hogy elméletileg ez az együttműködés megvalósulhat, de persze mindig a tagállam, az ott tagállam felelőssége a joghatósága alapján a Frontex működése abban az országban. Elmagyarázná nekem, mi a viszony az egy, egyes tagállamok, illetve a Frontex varsói hivatalak között, ezben az új felelősség megosztásban, és végül szeretném kifejteni a harmadik országokkal való megállapodások miben létét. Törökország és Líbia kapott említést, ám hallottuk, hogy van egy jelentés, amelyet most adnak ki az Albániával kötendő megállap, Frontex megállapodás tárgyában. Itt attól tartok, hogy kiadunk harmadik országoknak is határőrzeti munkát, outsourcing révén úgymond, úgy, hogy a Frontex neve alatt fut az egész. Köszönöm szépen, Jörek úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. A kérdésemet már feltette Gomes asszony, mert azt akartam kérdezni Keszler úrtól, főleg, hogy tájékoztasson az alapjogok megsértésének konkrét eseteiről, Frontex általi megsértéséről a magyar határon. Milyen tevékenységekre gondolt, milyen konkrét fellépésekre? És milyen vádak merültek fel, milyen vádakkal kell, hogy szembenézzen a Frontex tisztviselő gárdája. Elnök, köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót a előadóinknak. Én is hadd mondjak két szót. A jelentésükben említik azt, hogy a Frontex nem igazán hajlandó, illetve habozik az alapjogi ajánlások végrehajtását, illetően Anna Gomez azt mondta, hogy az alapjogi megsértésével kapcsolatban az európai tagállamok gyakorlatilag szemet hújnak a dolog fölött, másrészt én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy arról van szó, hogy tagadják ennek létezését, hanem egyszerűen aktív részesei. A tagállamok által Líbiával kötött egyezmény, ez nem egy olyan dolog, amire, amit, amit véletlenül kötöttek a tagállamok, véletlenül rákerült az aláírásuk, hanem konkrétan ezt megtárgyalták, konkrét döntést hoztak, tudatos döntést. tehát ez egy politikai lépés. A második dolog nem az alapjogi ügynök feladata ezt megoldani, hanem a policy makerek, a döntéshozók, a politikusok feladata ez. Ez az Európai Parlamentre is terhet feladatot helyez. Ska Keller, illetve Claude Moraes közösen írhatnának egy levelet számos témával kapcsolatban eh, az elegendő kapacitást illetően, a posztok feltöltését illetően összességében felmerül, hogy ez alapjogi sztenderdek megvalósulásának milyen akadálya van. Illetve, hogyha megnézzük a költségvetést, ez is egy fontos eszköze lehet a nagyobb támogatás elérésének. Tessék, most megadom a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen. Ez egy komplikált, összetett kérdéscsoport. Nem vagyok benne biztos, hogy minden kérdést meg tudunk válaszolni részletekbe menően. Kérem, ne felejtsék el, hogy nem monitoring ügynökség vagyunk, nem mi monitorozzuk a Frontex-et, a külső határokat semmi ellenőrizzük. Néha az az érzésem, hogy mi kevesebb információval rendelkezünk bizonyos témákkal kapcsolatban, mint önök. De nézzük meg a részleteket. Nincsenek részletes számok, nem állnak rendelkezésemre részletes számok a Magyarországra, illetve Horvátországba eh, kihelyezett tisztviselőkkel kapcsolatban. A Frontexet kellene erről megkérdezni. Nem kapunk napi statisztikát azzal kapcsolatban, hogy hány tisztviselőt helyeztek ki egy adott eh, operatív területre. Nem vagyunk tudatában, a Frontex által elkövetett emberi jogi jogsértések dokumentációjának nem áll ez rendelkezésünkre. Hogyha erről lenne dokumentáció, akkor valószínűleg erről eh, tájékoztatnának bennünket. Ha mi rákérdeznénk, azt mondanák, hogy nincs. E jelen pillanatban nincs, nem, nem jutott el hozzánk a Frontex által dokumentált emberi jogi jogsértések listája. Ön említett de a gyermekeket érintő incidenseket Horvátországban. Erről folyt vita, ezt felvetettük, de azt mondták nekünk, és mi ezt elhisszük, hogy ezek az incidens, ezekre az incidensekre nem a Frontex fellépés keretében került sor, és ezért nekünk nincs mandátumunk arra, hogy ezeket kivizsgáljuk. Hadd mondjam el, hogy hogy a Frontex mellé rendelt testület vagyunk, és nem fedjük le az összes külső határon történt cselekményt. cselekményt. Ami Gomez asszony kérdését illeti, nincs saját információink információnk a libiai helyzettel kapcsolatban, ugye konzultatív fórum vagyunk, tanácsadó testület, tagállamok, nem kormányzati szervezetek eh, is készítenek a líbiai helyzetről jelentést, és azt gondolom, hogy önök már megkapták ezeket az információkat, az, eh, a Human Rights Watch részéről is például, de nincs további információ nem áll rendelkezésünkre. A további információ, amelyet saját forrásunkból állítottunk volna össze, mert nincs saját forrásunk. Ön azt gondolom, hogy egy nagyon fontos témát vetett fel, ezt már mi is többször is említettük. A Frontex a mi véleményünk szerint átfogó emberjogi értékelést kellene, hogy végezzen, mielőtt harmadik országokkal kötendő részletes egyezményre kerül sor. Ez az Albániával való együttműködésre is vonatkozik, de én nem vagyok tudatóban, tudatában Albániára vonatkozó bármilyen emberi jogi öm, értékelésnek, amelyre sor került volna az egyezmény megkötése előtt. Úgyhogy nem tudok további információval szolgálni ezzel kapcsolatban. Spinelli asszony. A Sofia operát, művelet, ez nem egy Frontex művelet, úgyhogy hadd mondjam el még egyszer, mi, mint tanácsadó testület, a Frontexnek tanácsot adó testület. Nem tudok információval szolgálni, és nem tudom kommentálni a szofiai eseményeket. És ez egy fontos politikai kérdés, amelyet ennek a szakbizottságnak fel kellene vetnie. Nagyon különböző szereplők vannak, akik különböző műveleteket hajtanak végre, vagy programokat hajtanak végre, anélkül, hogy információt cserélnének egymás között, anélkül, hogy őket monitorozná bárki és felügyelné bárki is az emberi jogi aspektusokat illetően. És végül, mielőtt túl hosszúra nyúlna az én hozzászólásom, hiszen Mártának is lehetőséget kívánok adni, ami a bolgár-török határt illeti. Nagyon érdekes érvet mondott el. Ezt az érvet más országokkal kapcsolatban is halljuk, hogyha az, a Frontex ott van, ha a Frontex tisztviselői ott vannak, akkor jobban tudjuk ellenőrizni, hogy mi történik, mint hogy míg, míg hogyha nem vagyunk ott, senki nem tudja, hogy mi történik. Ezt az érvet hallottuk Magyarországgal kapcsolatban is, ez, erre azt szoktuk mondani, hogy ez fantasztikus, hogyha valakinek van információja, de, az, de hogyha nem kezd semmit ezzel az információval, akkor ez az információ semmit nem ér. Tehát hogyha valaki nem tud kezdeni semmit azzal az adott információval, akkor jobb lenne, ha ott se lenne. Én itt most nem arra utalok, hogy bármilyen konkrét incidens lett volna, amelynek, amelynek, amelyeknek során a Frontex tisztviselői esetleg bármilyen emberi jogi jogsértésbe implikálódtak volna. Minden esetre a jelenlegi Frontex jelenlét Magyarországon olyan keretben történik, amikor is a védelmet keresők védelmét és biztonságát nem tudják már garantálni. Mi, mi biztosítani szeretnénk az jogok tiszteletben tartását egy olyan összefüggésben, amikor ez nem igazán valószínű. De nincs konkrét információnk egy konkrét incidensről, de a keretet elemeztük, amelyben a művelet folyik, és az mi elemzésünknek, tehát az általános helyzet elemzésének a következtetése az, hogy jobb lenne, hogyha a Frontex visszavonulna, mint hogyha ott marad. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ahogy Stefan fogalmazta, nagyon nehéz a helyzetünk. Sok kérdést kaptunk, persze nagyra értékeljük az érdeklődésüket, és hogy rászánják az időt, hogy elolvassák, feldolgozzák az információkat, kezdeményezéseket tesznek a jelentésünk alapján. Ahogy már elhangzott, a mi létezésünk és az, hogy mi együtt működünk a parlamenttel, az emberi jogi aspektus tekintetében sok előrelépés a Frontexben csak azért volt lehetséges, mert folyamatos támogatást kapunk az önök részéről. Üdvözöljük azt, hogy már voltak konkrét javaslatok is az önök részéről bizonyos aggályok tekintetében. Alapjogi iroda emberi erőforrásai tekintetében ugye meg kell, hogy nézzük, hogy mire van szükség, ezt az vezetővel kell egyeztetnünk, hogy minimum milyen személyzetre van szüksége a nehézségek miatt, nem csak azért, hogy a meglévő mm, személyzeti feltételek teljesüljenek, hanem a felkészültség szempontjából is, hogy az emberi jogi mandátumot teljesülhessen. Ez egy jó előrelépés lesz. A információhoz való hozzáférés tekintetében ezt szeretném részletesen bemutatni. Ez egy komplex terület, nagyon sok információ áll rendelkezésre, ezeknek egy része titkosított, ezek lehet, hogy nem fontosak, nem annyira fontosak a munkánk szempontjából, de a látogatások során most már ugye rendszeresen végezünk, végzünk ilyen látogatásokat, például a visszafordítási műveletek tekintetében fontos információt, időben információt kaptunk ilyen esetekben. Úgyhogy ez valójában működik vannak más olyan alkalmak, amikor mi több és időszerűbb információt várnánk fejlemények tekintetében. Ezért a mi részünkről azt tudom mondani, hogy konstruktívan egyeztetünk a Frontex-el erről a témáról, és megnézzünk, hogyan tudunk majd jobban dolgozni, és hogyan lehet fontosabb a mi munkák az ő számukra. A teljes vita az emberi jogi helyzet hatására vonatkozóan a Frontex jelenlétének a jelentőség. Ez egy nehéz kérdés, mert ahogy elhangzott, vizsgáljuk azokat a helyzeteket is, azokat a helyzeteket, amikor a Frontexnek jó gyakorlati standardok fölállításában lehet szerepe, nyomon követésben lehet szerepe, az emberi jogi jogok tiszteletben tartása tekintetében vannak olyan helyzetek, amikor ez nem garantált. Úgyhogy itt esetről esetre meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, és ez nem mindig könnyű feladat. Nagyra értékelem az UNHCR e jelentése való utalást, a visszafordítások tekintetében, a számokra vonatkozóan. Ez is megerősíti, amit Stefan említett, hogy sajnálatos módon mi nem monitorozó testület vagyunk, és nem vagyunk olyan pozícióban, hogy részletes választ adjunk. Mindenesetre ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és a Frontex ezek a kérdésekkel foglalkozni kell, folyamatosan egyeztetünk az ügynökséggel, és mi is úgy gondoljuk, hogy fel kell állítani megfelelő mechanizmusokat. Az egyik legfontosabb eleme a munkának a monitorozás, az alapjogok tiszteletben tartása. Ez a mechanizmus működik, hozzáférhető, és amikor jogsértésre kerül sor, akkor ezeket a helyzeteket ki lehet vizsgálni. Minden esetre ezt a munkát tovább kell folytatni. A gyerekek kérdésével kapcsolatban itt konkrét javaslatok, ajánlások szerepelnek, a fel, felelősség tekintetében monitorozás, értékelési rendszer, erőforrás kiosztás szempontjából vizsgáljuk a fejleményeket, hát remélhetőleg az új stratégia keretében ez most már végre meg fog történni, és mi a garancia elemeken is dolgozunk Folyamatosan egyeztetünk ebben az évben a frontex erről a témáról is. Itt még némi plusz munkára van szükség, de minden esetre foglalkozunk aktívan ezzel a kérdéssel is. Hát megpróbáltuk lefedni azokat a kérdéseket, amelyekre választ tudunk adni, úgyhogy köszönet még egyszer, és várjuk a további eszmecserét. Stefan? Azért még egy mondatot szeretnék mondani az alapjogi kérdések tekintetében, mert úgy nekem úgy tűnik, mintha önöknek az lenne a benyomása, hogy az alapjogi iroda nem tesz semmit. Hát ez egy nagyon jelentős munka, és nagyon értékes munka, amit az alapjogi felelős végez, de a mandátuma és a tevékenysége miatt gyakorlatilag nehéz lefednie ezt a széles skálát. Több emberre van szüksége, a megbízottnak felkészült emberekre van szüksége azért, hogy ezt a széleskorú tevékenységet le tudja fedni, és egyáltalán nem arról van szó, hogy nem dolgozna. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy bemutatták a prezentációt, hogy válaszoltak a kérdésekre. Fontos ez a téma, és ahogy Ská Keller is javasolta, majd a szakbizottság elnökét megkérem, hogy írjon egy levelet. Hangsúlyozni fogjuk ezeket a témákat. Gyakorlati szinten is foglalkozni fogunk ezzel a személyzet költségvetés témája tekintetében, de politikai szinten is. Cloud úgy gondolom majd a levél tervezetét körbeadja, és azt is szeretném javasolni a kollégáknak, hogy igaz, hogy gyakran a dokumentumokhoz való hozzáférést elutasítják. Azt mondják, hogy ez bizalmas, ennek sok oka van. A tapasztalatom az, hogy néha van oka, de általában rossz ez az ok. Minden esetre mindannyiunknak, mint képviselő és mint állampolgárnak is jogunk van a dokumentumokhoz való hozzáféréshez, és hogyha ez nem történik meg, akkor bírósághoz fordulhatunk. Úgyhogy használnunk kell ezt a jogot, amikor specifikus kérdéseink vannak, akkor ki kell, hogy használjuk ezt a jogunkat. Köszönöm szépen még egyszer a munkájukat. Okay, colleagues, that brings... Kollégák, akkor a terveknél kicsit később ugyan, de elkezdhetjük a következő témát, a 4 és 5-ös napirendi pontunk nevezetesen a megállapodás az EU és Izland között kiegészítő szabályokról a pénzügyi támogatási eszköz témájában a külső határok és a vízum intézkedések 2014-es 20-as időszakban a biztonsági alap tárgyában, illetve hasonló megalapodás a Svájci Konfederációval. A két jelentéstevő nincs itt. Prindel Visztizen úr az első témafelelőse a konzervatív frakcióból, Kudmora ez pedig a másik téma dosszié jelentéstevő, ő sincs itt. Visztizen úr arra kért, hogy olvassam fel a nevében a következő nyilatkozatot. Az 55. ös rendelet a készítenés alapján a végrehajtása Schengeni, aki a megbízott államok részt vesznek a megállapodás végrehajtásában, amely azon intézkedéseket tartalmaz, mely alapján a bizottság vállalhatja a felelősséget a költségvetés végrehajtásáért, amely az eszközre vonatkozik a társult államokban, és meghatározhatja Izland hozzájárulását az EU költségvetésébe. A jelentős tevőnézetei szerint a megállapodás Schengeni aki egyik fő céljának elérésében segít, hogy megosszuk a, az ellenőrzések egységes voltát a külső határokon, ezzel biztosítva egyrészt azt, hogy magas szintű, egységes, nem, bocsánat, az illegális immigráció elleni fellépés és a külső határok az unió alapvállalásának megfelelő átalakítása érdekében jelentéstevő azt javasolja, hogy a, hogy a parlament adja meg hozzájárulását ez a megállapodáshoz. Ez volt ez Visszizen úr nyilatkozata, amit felolvastam. Ami meg a hasonló Svájccal kötendő megállapodást illeti, amelynek jelentéstevője Claude Moraes, ő is azt javasolja, hogy a parlament adja hozzájárulását a megállapodás megkötéséhez a lehető leghamarabb időpontban. Azt remélik, hogy az árnyék előadók is egyetértenek ezzel a javaslattal. Kérem, hogy az árnyék előadók, ha akarnak, szóljanak hozzá. Döpré úr, kíván, parancsoljon. Elnök asszony, egyszerűen annyit szeretnék mondani, hogy teljesen egyetértek a két előadó javaslatával. There. <laughs> um, Any other interventions? No. További hozzászólás nincs. Ez esetben bejelentem, hogy az jogi. módosítók betűzési határideje május 16-a dél. A szavazás pedig május 24-ére van tervezve. De az Európai Bizottság hozzá akar szólni. Mindenki egyetért, akkor nincs erre szükség, mindenki elégedett. Köszönöm. Hatos napi rendben tartunk. Itt a jelentéstevő is. Hatos pont tehát. Kulturális javak importja. A rendeltet a bizottság javasolta tavaly június 13-án hogy az illegálisan beszerzett javak importját tiltsuk, ezeknek a hátterében terrorizmus, finanszírozás, pénzmosás és egyéb bűncselekmények állnak. A Libe ír jelentést, Kriszogonosz úr a jelentéstevő, aki ugyan itt van, de Spinelli asszony eltereli a figyelmét. Spinelli asszony, meg Kriszagonosz úr, kérem, vegye át a szót akkor, ismertes jelentését. Kedves képviselőtársak, a kulturális javak és a kulturális örökség pótolhatatlan kulturális, társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági értékkel bírnak, és lényegi fontosságúak az emberi identitás fenntartásában. Valamint a közösséghez való tartozás lényegét adják. A kulturális örökség nem megújítandó, nem megújítható forrás, nem pótolható, és nem is cserélhető fel másra. Ám hosszú távon nagyon komoly kihívásoknak van kitéve. A környezetvédelmi, kulturális, társadalmi és gazdasági és technológiai átalakulásoknak betudhatóan, melyek hatással vannak az élet minden vetületére. A tiltott kereskedelem a kulturális javakban támogatja a terrorizmust, a pénzmosást, az adóelkerülést és a, és a szerzett bűnözés hátterében is áll. Vannak olyan ö, felmérések, miszerint a mű, kulturális javak és műtárgyak piaca 6-8 milliárd dollárt forgalmat hoz évente. Ez a legnagyobb, harmadik legnagyobb illegális piac, a kábítószer és a fegyver piac után következik, és van arról is bizonyíték, hogy a terrorista csoportok, mint az ISIS, használják ezt a piacot, az illegális piacot, hogy ebből finanszírozzák magukat. A, az ISIS által Szíriában, Irakban, Jemenben és máshol rabolt kulturális javak kereskedelmi, amelyeket fegyveres konfliktusban szeretnek be, általában európai akciós házak dobják piacra. Annak ellenére, hogy vannak olyan új jogszabályok, amelyek tiltják ezen javak keres, való kereskedelmen. Az egyik legsúlyosabb eset a Palmirában, Szíria Palmirában rabolt műkincsek Európába csempészését illeti, és ezt nagyon sok gazdag vásárló mozog ezen a piacon, és itt fordulnak meg ezek a illegális mű, beszerzett műkincsek is. Azért az nagyon nehéz nyomon követni ezt illegális kereskedelmet, mert határon átnyúló tevékenységről van szó. És ez a visszaszerzés, elkobzás előtt is nehézséget jelent. A különféle joghatóságok, széttartó szabályok nehezen teszik lehetővé ezen viták rendezését, nehéz a bizonyítékok beszerzése, átadása, nehéz meghatározni, hogy vajon egy adott műkincset, amely a piacon forog, valóban rablással ö, szerezték-e meg. Azok az eszközök, jogi eszközök, amelyek most jelenleg alkalmazhatóak ilyen esetekben határon átnyúló visszaszerzésben, nagyon szétaprozódottak, és kevéssé határozottak. Mindezek miatt nincs kétség a felől, hogy sürgető szükség van arra, hogy javítsuk azt a jogszabályi keretet, amelyek alapján fel lehet lelni, és vissza lehet juttatni a tulajdonosoknak a ilyen módon ö, szerzett, fegyverrel szerzett műkincseket. Ám ezeket a szabályokat pontosítani kell, javítani kell. A kulturális örökség törvénytelen elrablása el, megszerzése és az illegális ö, ö, sempészés könyvtárakból, múzeumokból, archeológiai ásatásokról, de eleértve a fegyverek, ö, konfliktusok és terrorista tevékenységek során szerzett jószágok forgalmát, amely több országban is látható, Görögországban is, ezeket el kell ítélni, meg kell akadályozni és meg kell büntetni. Ezzel összefüggében az EU és a tagállamok megfelelő intézkedéseket kell hozzanak annak érdekében, hogy megakadályozzák a tiltott kereskedelmét ezeknek a kulturális jogoknak, melyek olyan országokból származnak, amelyeket fegyveres konfliktus sújt, különösen a terrorista és egyéb bűnszervezetek tevékenysége révén, és lehetővé kell tenni ezek biztonságos visszajuttatását. Ezen intézkedések magukban kell foglalják azt is, hogy a határon átnyúló tiltott forgalmazása ezeknek és kereskedelme ezeknek a javaknak megvalósuljon, különösen akkor, hogy a tagállamoknak észszerű, ag, ö, észszerűen ö, feltehető, hogy az adott műkincsek ilyen hátterűek, és nem megfelelően tanúsítványozott a származásuk. Annak érdekében, hogy egységes feltételeket teremtsünk a jogszabály végrehajtásának, a végrehajtási jogköröket a bizottság kell adni, hogy megfelelő modalitásokat fogadjon el annak érdekében, hogy átmeneti intézkedések születessenek a műkincsek elhelyezésére, az import engedélyek felülvizsgálatára és egyéb olyan eljárási jogok és intézkedések szülessenek, amelyek ezeket a célokat szolgálják. Az Európai Bizottságnak végrehajtó jogköreket is kell adni annak érdekében, hogy intézkedéseket hozhasson egy megbízható elektronikus adatbázis létrehozásába, amelyben nyomon követhető az információ és cserélhető az egyes műkincsek elhelyezését illetően. Annak érdekében, hogy bizonyítsuk, bizonyítsuk az átláthatóságot, ezeket a jogköröket át kell adni a bizottságnak, miután átlátható konzultáció folyt az Európai Parlamenttel és a tanácssal ebben a témában, beleértve olyan konzultációkat is, amelyek szakértőkkel folynak, és amelyeket figyelembe kell venni a döntések meghozatalakor. Az Európai Bizottság javaslatának megfelelően egy 250 éves korhatárt kell megszabni a műkincsek meghatározására, ám szerintem ez az mond, időkorlát nem elégséges ahhoz, hogy elég hatékonyan védje a kulturális javakat az illegális kereskedelemtől, hiszen van több olyan műtárgy, melynek archeológiai, történeti, irodalmi, művészeti vagy tudományos értéke nem ilyen régi múltra tekint vissza, hanem csak néhány évtizedes, mégis nagyon jelentős műkincsről van szó. Ezért egy 55 éves ilyen korhatárt határoznám meg legalábbis bizonyos műkincs típusokra. Annak érdekében, hogy az, eh, az illegális kereskedelmet megakadályozzuk, a tranzitok különböző, az EU-n belül tranzitok különböző műtárgy, műtárgy mozgatás, hatonátnyoló mozgatás külön szabályozás alá kell tenni, ahol a vámhatóságok a tagállamok részéről szerepet kapnak. Szemben a bizottság javaslatával. Itt ebbe alá a különféle fauna, flóra, ásványkincsek gyűjteményei történeti objektumok, például a tudomány és technológia története vagy katonai és társadalmi történelemben fontos szerepet kapott műtárgyakat is bele kell foglalni, különféle pénzérméket, nyomtatványokat és egyéb tudományos történeti értékkel bíró tárgyakat is be kell vonni a hatály alá. Fontos ez ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk a biztonságát és átláthatóságát biztosítani ezek forgalmazásának, fellépjünk a törvénytelen kereskedelem és annak mellékhatásai ellen. Nagyon fontos nyilatkozat. Ez, amelyben egy deklaráció is kell szerepeljen, amelyben nyilatkozik a tulajdonos arról, hogy a jogszabályoknak megfelelően történt a, a, a származási országból való kivitele az adott tárnak, független attól, hogy az UNESCO egyezmény aláíró-e az adott ország. A vámhatóságok el kell kobozzák, és átmentleg letétbe kell helyezzék azokat a, azokat a műtárgyakat, amelyeket beléptettek, abban az esetben, ha nem elégülnek ki az egyes és kettes pontjában, a hármas szik egyes kettes pontjában meghatározott feltételek. Ezen műtárgyak átmeneti letétbe helyezése ugyanakkor kell, hogy garantálja a, a megőrzésüket, az állapot megőrzésüket a megfelelésnek megfelelően. Annak érdekében, hogy megfelelő hogy megfelelően regisztrálják és figyelemmel kísérjék az archeológiai lelőhelyeket, különösen a háborús konfliktusokkal, vagy természetesen az felsődött országok esetében a tagállamok az Európai Unió szatellit központját folyamatosan tájékoztatják, valamint a Nemzetközi Megfigyelő Központot, a Nemzetközi Múza, Múzeum Tanács részéről, annak érdekében, hogy a, ezen lelőhelyek további kirablását megakadályozzuk, és ezzel megvédjük a civilek, a polgárlakosok életét is ezeken a területeken. Ezen túl szükség van e, tájékoztási kampányok, kampányokra, és az emberek tájékozódnak arról, hogy milyen műtárgyak folyik az illegális kereskedelem. Fontos, hogy hotline és bejelentési központok jönnek létre a tagállamokban, melyek révén lehet tájékoztatást nyújtani, illetve a vásárlókat veszélyekről tájékoztatni. A bizottság el kell foglaljon a rendelet végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket haladék nélkül. Én jelentéstevőként szívesen meghallgatom azokat a javaslatokat az önök részéről, amelyek javítják e jogszabály minőségét és tovább fokozzák a hatékonyságát azoknak az intézkedéseknek, amelyeket hoztunk az illegális műkincskereskedelem ellen. No more Mr. Ketten kértek szót. Kedves kollégák, Kriszogonosz úr, Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezt a jelentéstervezetet. Az Európai Bizottság tett egy javaslatot a terrorizmus finanszírozásnak megakadályozására a e, kultúr e, vagy műkincsek értékesítéséből származó pénzzel. Nagyon fontos megállítani ezt a szervezet bűnözést. A múlt emberi civilizációinak közös emléke forog kockán, hogyha műkincsekkel illegálisan kereskednek. Nagyon sok nem azonosított antik műtárgy a piacon a háborús helyszínek kifosztásából származik. Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk ezt, hiszen itt mentése, kár minimalizálásra van szükség, és az emberek védelmére. Hogyha a műkincseket a kontextusukból kirabolják, elviszik, akkor ez régió kulturális memóriáját oldhatja ki hiszen ez egy nagyon fontos, ez egységet erősítő kötelék, és hogyha ezt megszüntetjük, akkor ez csak a konfliktust erősíti. Emellett nagyon fontos az, hogy ezeknek a műkincseknek a tudományos vizsgálatát lehetővé tegyük. A fosztogatást nem szabad megengedni, ez már korábban is volt erre példa, de most már ipari méreteket ölt ez, és az illegális kereskedelem, a műkincsekkel való illegális kereskedelem a jövőben is folytatódik, és ezzel sokan sok pénzre tesznek eh, szerte. Nagyon fontos, hogy megfelelő következményei eh, legyenek eh, ennek, és mindez egyébként amiatt is merül fel, mert csillapíthatatlan az érdeklődés a műkéncsek iránt. Itt nem csak az import gyakorlatokra kell koncentrálnunk, hanem meg kell vitatnunk azt is, hogy ki az az alapvető jog, hogy a kultúráshoz hozzáférjen, kultúrához hozzáférjen, és a kulturális örökséghez. Szerintem ezt a köz számára lehetővé kell tenni. Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy az antik műkincsek magángyűjteménybe jutása egyáltalán elfogadható-e. A fekete piac tevékenysége miatt a kollektív emlékezet kioltására kerül sor, és így Hogyha nem lennének ezek a magángyűjtemények, akkor minden e, műkincshez hozzáférhetne e, a közvélemény, a nyilvánosság is. Milyen oka van annak, hogy egyes ilyen műkincseket elzárnak mások elől? Az európai Európa nagyon fontosnak tartja a kulturális örökséget és ennek fenntartását. Hogyha ezt komolyan vesszük, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy egyáltalán megengedhető-e a műkincsek magán kézbe kerülése. Krisztus úr. Kérem, hogy foglalja össze mondani valóját. Igen, hamarosan, mondja a hozzászóló. A legtöbb származási országban a 19. század óta illegális az antik kincsek magánkézbe kerülése. Ez egyébként is a korrupciót, a hamisítást teszi lehetővé, és remélem, hogy a jogi vélemény is ebbe az irányba mutat majd. Köszönöm szépen, Gomez asszony! Köszönöm úr, szavaihoz csatlakozni tudok. De nem csak ezért van szükség a tisztességtelen kereskedelem elleni fellépésre. Ez, de ez is egy nagyon fontos érv, ugye, a terroristák leleplezése. Tudjuk, hogy a terrorizmus finanszírozása olyan lehetőségeket talál, hogy antik, illetve ókori ásatási területek, Szíria, Irak, Líbia antik helyszíneit rabolják ki, és ezzel kereskednek ezekkel a műkincsekkel. De persze más okokból is aggasztónak kell ezt tekintenünk. Én azt kérdezem a jelentéstevőtől, Én is köszönetet szeretnék mondani a munkájáért, és föltenni azt a kérdést, milyen szerepük van, milyen szerepük van a szabad kikötőknek eh, ezen műkincsek kereskedelmében, eh, ezek csempészetének lehetővé tételében. A Panama eh, iratok vizsgálata során is megnéztük ezt a témát. Luxemburgi szabadkikötőt is meglátogattuk. Egyes kérdések, amelyeket fölötettünk, Megkérdeztük, hogy mely vám hivatalok felelősek itt, és kérdeztük, hogy kik felelős itt a luxemburgi szabadkikötőben, és nem kaptunk erre választ. Nem ez az egyetlen olyan kikötő, amelyet Genovában van, Genovában van bejegyezve, Dubaj és más helyek is felmerülnek itt ezen a listán. Valóban nagyon fontos jelentésről van szó. és tényleg nagyon fontos, hogy elvágjuk a terroristák finanszírozási csatornáit, és emellett az is fontos, hogy világos legyen, hogy mi a teendő, hogyha ezek a műkincsek Európába kerülnek, esetleg már becsempészték őket. Ha a hatóságok ezeket azonosítják, és nem tudják azonnal visszatéríteni az adott, visszaküldeni az adott országba, akkor akkor mi lesz? Líbia esetében például. Tudjuk, hogy hogy a spanyol rendőrség leleplezett egy műkincs kereskedő, illegális műkincs kereskedő hálózatot, akik kirabolták, kifosztogatták az ásatási régészeti területeket, de ezek emberi, az emberiség örökségét képezik, ezeket vissza kell jutatni a származási e, országukba, vagy annak az országnak, amely megfelelő védelmet, e, amely ezeknek megfelelő védelmet tud biztosítani, amire sajnos Libya most nem képes. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök, mire, mielőtt visszatérünk a jelentéstevőhöz, kérdezem, hogy az Európai Bizottságnak van-e mondani valója? Igen, röviden, tessék. Köszönöm szépen. Néhány dolog. Köszönöm szépen a módosító javaslatokat, ezeket figyelembe fogjuk venni. Megnézzük, hogy ezek a javaslaton tudnak-e javítani. Ami a műkincsek visszatérítését, visszafordítását illeti, a jelenlegi jogi alap a szerződés 207-es cikke ez nem tudta ezt lefedni, és nem vagyok benne biztos, hogy az Európai Uniónak jogilag van-e egyáltalán illetékessége arra, hogy egy tagállamnak, egy harmadik, a tagállam harmadik országba való műkincs visszajutatását szabályozza, amelyet lelepleztek. Egy egy nemzetközi egyezményben ez szerepel, ez a kötelezettség, és ez meg is történik, diploma, diplomáciai testületeken keresztül folyik a visszatérítés. Figyelembe vesszük azt is, hogy 75 évet javasol a jelentéstevő, mint a, kulturál, mint a műkincsek minimális korhatárát. Van itt egy probléma. Vannak egyéb kategóriák, amelyeket az import engedélyezés alá kell venni, például az A kategória, biontológiai termék, cikkek, illetve virágok, növények, növények, állatok, paleontológiai cikkek, vagy tárgyak korának megállapításánál itt gondok merülhetnek fel itt ezzel a 75 évvel. Támogatjuk azt, amit, az elhang, amit elhangzott, a javaslat érv rendszerébe ezt mindenképpen érdemes fölvenni. Gondolkodtunk ezen szabad zónák lefedésén, ezek szerepelnek az anyagban, és az engedélyek vonatkoznak a szabad zóna vámrendszer alá tartozó termékekre vagy tárgyakra is. Aztán azok a műkincsek, amelyek fosztogatásból származnak, azt hiszem a hármas cikk vonatkozik erre. Vészhelyzetben nemzeti hatóságok, közhatóságok átmeneti időre tárolhatják ezeket a e, műkincseket addig, amíg az adott származási országban a, el, megbékél a helyzet. Jó, most visszatérünk a jelentéstevőre, rövid összefoglalást hallgatunk tőle. Köszönöm Köszönettel tartozom a kollégáknak. Köszönöm a konstruktív hozzászólásokat, és emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a módosítások benyújtásának határideje május 22-12 óra. Rendben van, köszönöm szépen. Akkor ez a 7-es és a 8-as pontra térnénk rá, de ezeket elutat, el, halasztottuk, úgyhogy a vízumkódexet nem kell megvitatnunk, a 9-es pont, ez az én témám, mégpedig egy írásbeli kérdés, amelyet november 8-án nyújtottam be, a bizottsághoz az olaszországi adatmegőrzésre vonatkozó jogszabályt, távközlési adatok 6 éves megőrzésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos olasz törvény. Ez az új megőrzési időszak, eh, ha jól emlékszem, porszívókra vonatkozó törvény eh, összefüggésben került elfogadásra, hát ennek semmi köz az adatvédelemhez, úgyhogy nagyon érdekes a dolog. Az Európai Bizottság végül válaszolt, Mindazonáltal a lévőülésen fontosnak tartom, hogy felvessük a kérdést, és választ kapjuk a bizottságtól. A bizottság a válaszában csak azt mondta, hogy ez nem nemzeti kompetencia, és nekünk ehhez semmi közünk. De e, én azt gondolom, hogy a bizottság egy új jogszabálytervezetet készít elő, egy új adatmegőrzési jogszabályjal kapcsolatban. Mindazonáltal ez a hat éves adatmegőrzési időszak túlzó, szerintem, és az európai joggal szembe megy. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság mit tesz ennek az ügynek a megoldása érdekében. Ha jól tudom, Fekvály asszony van itt, hogy megválaszolja ezt a kérdést. Thank you, Chair. And... Köszönöm, elnök asszony. Hogy teljes körű képet nyújtsak ahhoz idézem majd Avromopoulos válaszát, amelyet a kérdésére adott. A kérdés első részére illetően a bizottság azt, javasol, azt válaszolta, hogy ismerjük az olasz jogszabályokat, és ennek alapján hoz meg a döntést, hogy jogszabály, ö, indítunk-e a friss információk és elemzés alapján. A második részét illetően a kérdésre a bizottság mint az erősek őzője jogkörénekre való hivatkozással az adott védelmi intézkedések betartása a nemzeti hatóságok hatáskörébe esik, különösen az adatvédelmi felügyeleti hatóságok és a bíróságok sorolhatóak ebbe a körbe. Ami pedig a kérdés harmadik és utolsó részét illeti a válasz, azt mondja, folyik a munka az adatvisszatartási témában az Európai Bíróság a vonatkozó döntését követően az információ csere és adatvédelmi munkacsoport a tanácsban is ezen dolgozik, tehát a tagállamok részvételével folyik a megoldás kialakítása, és a 2018-as bizottsági munkaprogramon fogja a bizottság az előremutató intézkedéseket előirányozni, és az ebbeli munkát meghatározni. Köszönöm! Ketten kértek szót, a kérdés szerzői közül. Hat, olvasom fel a kérdést, hogy aztán válaszoljanak. Egyrészt a nemzeti adatvédelmi hatóságok közbelépnek el. A lényeg itt abban áll, a probléma lényege, adatvédelmi hatóságok a kormányoknak ugyan megfogalmazhatnak ajánlásokat, de ezzel véget ér a hatáskör. Nem tudnak a jogszabályok végrehajtásról beavatkozni. Tehát egyetlen áll nyitva az állampolgárok előtt az, hogy bíróságokhoz fordulnak. Ez pedig egy nagyon hosszadalmas, költséges, sok nehézséggel járó eljárás. Az Európai Bizottság szerintem nem gondolhatja azt, hogy ez az európai szabályok betartatásának a legmegfelelőbb módja, az, hogy a, az adatvédelemben, az, hogy az állampolgárokra hagyja, hogy bíróságra menjenek. Az Európai Bizottság a szerződések őrzőjeként kell, hogy az EU jogszabályokat betartassa és megvédje az állampolgárok jogait. Ezek gondolkozzanak néhány percig, közben megadom a szót a jelentkezőknek, Spinelli asszonynak elsőként. Ma io vorrei... Először is, Szofi, szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok ezért az írásbeli kérdésért, amit megfogalmaztál. Nagyon fontos az olaszországi jogállamiság szempontjából is. Meg kell, hogy mondjam, hogy Abramopoulos biztos válasza számomra nem megfelelő. Én úgy gondolom, hogy a nemzeti és európai kompetencia itt összekapcsolódik. Európai jogszabályokról van szó, és eh, egy ilyen törvényel szembe, ami egészen hat évig megemeli az adattárolási kötelezettséget, felszólalt Antonello Soro, a személyes adatvédelmekkel foglalkozó biztos, és az Európai Uniós jogszabályokra és általános szabályokra hivatkozott, konkrétan pedig a telekettes bírósági döntésre azt mondta, hogy nem elfogadhatóak olyan szabályok, olyan jogeszközök, amelyek nem arányosak, és amelyek nem ideiglenesek. Olaszországban nagyon fontos ez a kérdés. a sürgőségre való hivatkozás, terrorizmus elleni harc, maffia elleni harc, tehát ezekre hivatkozva felmerül a kockázat, hogy a különleges törvények általánossá válnak. És ez ellen lépett fel a személyes adatvédelmi biztos Olaszországban, hivatkozva a bíróság teleketes döntésére, amely az adatárolási idő aránytalanságát és hosszú időszakát tiltja. Ezért megmondom őszintén, lehet, hogy naív vagyok, de nem értem, hogy miért ne lehetne kötelezettségszegési eljárást indítani ezzel a témával kapcsolatban, ami, persze, ami a kérdésben is szerepel, hiszen az európai jogállamosság kérdőjelezítik itt meg. Tehát miért nem lehet Lengyelországot, Magyarországot, vagy miért van az, hogy Lengyelországot, Magyarországot lehet kritizálni, és Olaszországot meg nem, amikor a jogállamiság területén jogsértést követel Cipel asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, de miután feltettem a kérdést, el kell, hogy menjek, mert a parlamenten kívül van egy találkozom. A kérdés nagyon fontos számomra itt, és számunkra itt a parlamentben. Ez az olaszországi törvény, elmögött van egy történelem. Az előző adatárolási törvény már a bíróság megszüntette, és most egy új erállás előtt vagyunk. Az a benyomás, az a benyomásunk, hogy az olaszországi kormány nem igazán akart még egy vitát lefolytatni az adattárolásról, és ezt egy speciális módon oldotta meg. Az eredetlen hivatkozás, hogyha azt mondjuk, hogy nemzeti kompetenciáról van szó adatvédelem területén, ez nem egy megfelelő indok, és nem is igaz. A törvény alapja az európai terrorizmus elleni harcra vonatkozó irányelv 20-as cikke amit persze meg lehet kérdőjelezni, hogy ez megfelelő referencia-e. Aztán az irányelv preambulumában az, szerepel az arányosság és sok egyéb téma. És az EU alapjogi kartáját is említhetjük. És szerintem itt több ok is van arra, hogy európai uh, szempontból közelítsük meg ezt a törvényt, és komolyan megvizsgáljuk, hogy ez a törvény megfelel a mi jogszabályainknak, a mi szabályainknak. És pontosan ebből a szempontból nem is tudom megérteni, hogy a bizottság részéről miért az az egyetlen válasz, hogy ez nemzeti kompetencia. Hogyha én a választ a közvetemben az állampolgároknak ezt mondom, akkor rám nézek, és azt mondják, hogy ja, hát azt hittük, hogy az Európai Unió közös jogokat, közös értékeket jelent. Hát hogy lehet ez nemzeti kompetencia? A kérdésre választ kell adni, és szerintem a bizottságnak többet kell tennie, és nem mondhatja csak azt, hogy nem a mi dolgunk. És akkor mielőtt kimegy a teremből, és mielőtt átadom a szót a következő hozzászólónak, azt szeretném javasolni hivatalosan a szakbizottság koordinátorainak, hogy gondolják végig, hogy a jogi szolgálatok kérjünk esetleg egy véleményt, arra az indoklásra vonatkozóan, amire hivatkozik a bizottság, vagyis hogy nem a bizottság kompetencia, nem az európai kompetenciába tartozik ez. Megfelelő elemzést kellene végezni a bizottság indoklása tekintetében, vagyis a bizottságnak nem feladata most lépni, akkor ennyit szerettem volna minden a koordinátoroknak. Feklai asszony, köszönöm szépen újra elnök asszony. Értem a korábbi kérdését és a két tisztelt parlamenti képviselő kérdését is. Meg kell, ugye miért nem indított a bizottság még kötelezettségszegési eljárás Olaszország ellen, és mire vár a bizottság? Fontos azt hangsúlyozni, hogy az adatárolás tekintetében a bíróság telekettes határozatát követően azért ez egy komplex kérdés, itt szélesebb körben meg kell vitatni az összes aspektust. A bizottságnak az a szakpolitikája, hogy mielőtt bármilyen döntést hoz, kötelezettségszegési eljárásról, ami azért egy súlyos döntés. Fontos, hogy a bizottság pontosan megértse az összes hatását egy ilyenfajta törvénynek. Konkrétan ebben az esetben a nemzeti adatárolási szabályokról van szó és ez fontos hangsúlyozni. Ez egy folyamatos folyamatban lévő értékelés, ezt még nem zártuk le. A tagállamokkal közösen és a eurojust az europol és az alapjogi ügynökséggel közösen vizsgáljuk a teljes hatását a végrehajtó hatóságok döntéseinek, vizsgáljuk az EU adattárolási szabályainak a hatását, úgyhogy ez a kérdés komplexebbnek mutatkozik, mint ahogy gondoltuk. És ezért a bizottság ezért nem hozott még mindig döntést arra vonatkozóan, hogy indítson el kötelezettségszegési eljárást. Jó, hát különösen érdekelne ez az elemzést, mert azért nem hiszem, hogy ez annyira bonyolult, Hát ön is a válaszában hivatkozik a Nemzeti Adatvédelmi vagy adat, Adatvédelmi Hatóságra. A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság azt mondja, hogy ez a törvény megsérti az EU jogszabályokat. Hát akkor miért olyan nehéz ez? Kicsit fáraszt már az Európai Bizottság. Bármilyen választ adnak az Európai Parlamenti írásos kérdése, mindig ugyanazt válaszolják monitorozzuk a helyzet. Nagyon sok monitorozást végeznek. Ha van egy EU jogszabály, a nemzeti hatóság úgy ítéli meg, hogy sérül az Európai Uniós jog, és nincs lehetősége, hogy lépjen, akkor önöknek kell lépni. Hát miért olyan nehéz ez? Néhányan vannak csak itt, akiket a részletes vita érdekelne, de most hivatalosan elmondanám még egyszer a Líbia szakbizottság előtt, hogy jogi elemzést kérjünk a helyzetről, és különösen, hogy az Európai Bizottságnak milyen kötelezettsége van az európai jog végrehajtása tekintetében. Nem amikor a jog végrehajtása megkezdődik, hanem amikor ezt a jogot megsértik, és akkor a lehető leggyorsabban kell cselekedni, mert ez az Európai Bizottság kötelezettsége az európai polgárokkal szemben. Köszönöm szépen, hogy eljött, és már át is tudunk térni a következő napi rendi pontra. Most van egy kis probléma, hiszen a napirend következő pontja a tízes pont, pénzmosásra szembeni büntetőjogi fellépés. Az téma előadója még nincs itt. Két-három perc. Akkor ezt megoldjuk. Két-három perc. Addig elmegyünk kezet most, nézzünk egy kávét. Sing a song! Vagy énekelünk, ki szeretne énekelni. here so we can start, is that it? Yeah. But <laughs> uh, we're still... Akkor megkezdhetjük ennek a témának a tárgyalását. Már valahol a liftben van az előadó, úgyhogy nincs messze. Of course we can quickly take all sorts of official decisions here now. Eh? Persze egy sor hivatalos döntést is meghozhatunk, még ideér. It says on the agenda, point 10, putsch. Tízes, tízes napirendi pont, pucs. We're at point 10, but the rapporteur for point 10 is in an... A, valahol a liftben van errefelé a tízes pont előadója. It's the rapporteur. Hurrá, itt az előadó. Miközben helyet foglal, elvégzem a bevezetőt, megtartom a bevezetőt, tízes napi rendi pont, beszámoló a három oldal egyeztetésről, a pénzmosásra szemben büntetőjogi fellépésről. Április 12-én volt az első egyeztetés, május 30-án lesz a következő Strasbourgban, és Kora most beszámol a legújabb fejleményekről. Köszönöm, elnök asszony! Elnézést kérek a késésért. Sajnos a repülő késve érkezett, és én mindig Európa másik feléről érkezem. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, az árnyék előadóknak, a munkáért. A teljes folyamat során fontos ez a téma. Szeretnék összetett mondani a bolgár elnökségnek is. Kiváló volt az együttműködés, és nagy erőfeszítéseket tettünk azért, hogy kompromisszumos megoldásokat találjunk, amelyek mindenkinek, minden intézménynek a számára elfogadhatóak. Az Európai Bizottságnak is köszönet, konstruktívan állt hozzá a témához korábban is, és most a tárgyalások során is. Hangsúlyozni kívánnám, hogy a célunk az volt, hogy hatékony jogalkotási szöveget állítsunk össze, amely egyetemen fogaz és teljes, amivel meg tudjuk szüntetni azokat a hiányosságokat, amelyeket a bűnözők ki tudnak használni a finanszírozás érdekében. A tevékenységük szempontjából ugye ez rendkívül fontos. Falcone bíró úr tapasztalata és szavaival élve meg kell találni a pénzt, amikor a mafiát vagy a terrorista szervezeteket akarjuk fülönfogni, ebben a mostani időszakban. A hatóságok számára ez meg fogja könnyíteni pontosan ezt a munkát, megakadályozni azt, hogy illegális forrásokat legális gazdasági tevékenységre használjanak fel a tagállamokban. Három egyeztetés született, valami történt már, és ugyanennyi technikai egyeztetés is sikerült néhány fontos témában előrelépni, sőt néhány pontot lezárni. A következő politikai egyeztetés május 30-án lesz Strasbourgban, vagyis néhány nap múlva. A három oldali egyeztetések során megállapodás született bizonyos fontos témákról, az irányelv hatája, az összes bűncselekményre ez vonatkozni fog, kivételek nélkül aztán a szankciók a természetes személyek esetében, és lehet például a tendereken való részvétel tiltása és egyéb súlyos a körülmények tekintetében is megállapodás született. Aztán a, az irányelv, a pénzmosás elleni irányelv meghatározása a súlyosbító körülmények tekintetében ebben a témában sikerült kibővíteni a lehetőségét a tárgyak és javak lefoglalása területén ez a bizottság, a mi javaslata volt. Ezekben a témákban sikerült megállapodásra jutni, ugyanakkor vannak még függő témák, a, sikerülne lezárnunk ezeket a témákat, akkor egy olyan szöveget sikerülne összeállítani, amely valóban segít majd megelőzni, illetve büntetni ezt az utálatos bűncselekményt. Egyébként még egyszer elmondanám, hogy viszonylag elégedett vagyok az eddig elért eredményekkel. Köszönöm. Kérdezném, hogy szeretne valaki hozzászólni. Szahovszki kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm. A konkrét következtetések tekintetében például a hatály, határa vonatkozóan. A jelentése kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy mik a fő akadályok azelőtt, hogy a tárgyalások során megállapodás szülessen. Azt hallottam, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek problémás ez a dosszié. Ezeket a problémákat kellene megoldani. Még egy megjegyzésem lenne Itt kisebb összegekről is van szó a tagállamokon belül. Sokszor az összegek magas összegek, de aztán a tagállamokon belül is meg kell vizsgálni ezt a helyzetet. Hasonló módon a kisebb utalásokat is nyomon kellene követni, például a terrorista szervezetek számára utalt összegeket, mert itt sokszor alacsonyabb összegekről van szó különböző csoportok közötti utalások esetén. Köszönöm. Ha más nem kér szót, Koráor. Először is eh, Sakovszki kollégának szeretnék köszönetem mondani a kérdésért. A elejét nem hallgattam a tolmácsolásnak, de azért remélem, hogy nem veszítettem el semmit a felszólás lényegéből. Pontosítani kívánnám, hogy itt büntetőjogi témájú irányelvről van szó, nem általában a pénzmosásról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a tagállamok büntetőjog itt harmonizálni kell ebben a témában. Vagyis azt kellene megoldanunk, hogy azok a módszerek, ahol az egyes jogrendekben, amelyek persze eltérőek, a jogban, ahogy kezelik ezt a kérdést, azt harmonizálni lehessen. Az irányelvben az szerepel, hogy azok a feltételezett bűncselekmények, amelyekből származik a pénzmosás, ezek a bűncselekmények ugyanúgy kerüljenek meghatározásra az egész Európai Unióban, vagyis a bíróságok ugyanolyan bűncselekmények esetén kelljen, hogy eljárjanak, a harmonizáljuk a szankciókat, harmonizáljuk a bűncselekmény a természetes személyek, jogi személyek által elkövetett bűncselekményeket. Hogyha van egy olyan szabály, amely a pozitív értelemben a jogrendszerek ütközését kezeli. A tanácsa most egyeztetjük a negatív oldalt, vagyis amikor egyik tagállam sem akar eljárni egy bűncselekmény esetében azt a helyzetet is le kell, hogy fedjük. Olyan témákkal is foglalkozunk, amelyek érzékenyek, például a lefoglalás. E tekintetben most várjuk a harmonizált munkát, a bizottság teljes javaslatát. De minden esetre a bizonyos tagállamok tapasztalata alapján már sikerült előrelépnünk, és ennek a tapasztalatok az alapján próbáljuk harmonizálni a helyzetet a többi tagállamra vonatkozóan is. Ebben a specifikus témában Valószínűleg itt csak említése kerül sor a téma, és nem lesz egy organikus javaslat. Valószínűleg a következő mandátum során fog ez megszületni. A nehézségek először is, hogy vannak büntetőjogi koncepciók, amelyek nem egyeznek, és amelyeket bizonyos tagállamok egyáltalán nem akarnak elfogadni. Ugyanakkor a előzetes, vagy az első helyzethez képest el kell, hogy mondjam, hogy a tanácsi többség részéről, és egyébként pedig a parlamenten belül a nagy többség részéről sikerült előrelépni, megoldani ezeket a koncepciós problémákat, amelyek első ránézése ellentmondásosnak, problémásnak tűntetek. Itt konkrét összegekről nem beszélünk, hiszen itt büntető jogról beszélünk, szankcióról, és a büntető vagy a bűncselekmények elleni fellépésről beszélünk, ami a pénzmosás mögött van. A rendben, köszönöm. Az Európai Bizottság szeretne hozzátenni bármit, Feldor, nem? A rendben. Akkor lezárjuk ezt a pontot. A 11-es napi rendi pontra kell, hogy áttérjünk. Ez zárt ülésen fogjuk ezt megtárgyalni, ezt a témát, úgyhogy akinek nincs lehetősége arra, hogy az átülésen részt vegyen, kérem, hogy hagyja el a termet.